I'm trying to start. Colleagues, can, can we start now? Because can we start? Can we... Kollégák, akkor megkezdhetnénk? Mert tudom, hogy a képviselőknek másülésekre is kell menniük, úgyhogy Vernyó asszonynak fogom először megadni a szót, hogy a kompromisszumokról tájékoztasson, és aztán meg is kezdhetjük a szavazást. Köszönöm szépen, elnök asszony. A múlt héten történtek óta néhány változás történt, különösen a 14. cikkel kapcsolatban, ami a bemutatás módozataival kapcsolatosan. Néppárttal megegyeztünk hogy minimum, hogy minimális méretűnek kell lenni a csomagolásnak, ez 25 négyzetméter és 2 mm vastag a nagyobb csomagolások esetében. A 34-esben pedig az élelmiszer címkézésnél nem sikerült megegyezésre jutni, oly módon, hogy mindenki elégedett legyen. Azt hiszem, hogy mindenkinek megvannak a saját elképzelései, és hát egyes esetekben nem tudunk túllépni ezen. Tehát a néppárttal megegyeztünk abban, hogy grafikus, harmonizált tehát komitológia útján harmonizált megállapodás jön ki az összes európai országra, de egyes országok kiegészítésként tört, tarthassák meg a nemzeti sajátosságaikat, hogyha ez nem akadályozza az áruk szabad mozgását. Ugyanakkor nem sikerült megoldást találni arra, hogy a fő információknak az energiatartalom, a zsiradék, a cukrok, a só, ezeket a csomagolás első oldalán mutassuk be, és ezzel ki kellene egészíteni a jelentést. A 29-es cikkel kapcsolatban az energiatartalom, a zsiratékok, cukor, só, telített zsírok esetében a rostanyag és a proteinek, fehérjék, ezek kötelezőek. Tehát arra nem tudtunk megegyezni abban, hogy hol kell feltüntetni ezeket az információkat, de mindenképpen ott kell, hogy legyenek. Kilenc kompromisszumot tudtunk elérni a néppárttal és az áldéval, vagy vagy az áldéval. Ez lehetővé teszi, hogy nagyon fontos pontok megmaradhassanak a szövegben, nevezetesen számos olyan módosítót is lefetünk ezzel, amiket Karasz úr nyújtott be, és amik törlésre vonatkoztak. Ami ebből a szavazásból végül ki fog jönni, szerintem egy jó, egyen, kiegyensúlyozott szöveg legyen, és sokkal jobb tájékoztatást biztosítana a fogyasztó számára. És néhány nagyon bonyolult pontot is kezelne, például az alkoholok kivételezését, a nem csomagolt terméket és néhány észszerű minimum előírást. Most csak emlékeztetésként a múlt héten megállapodás született a 8-as cikk esetében a felelősséggel kapcsolatban, nem volt igazán nagy probléma, de Karasz úrnak az összes javaslata ellen kellene szavaznunk. Aztán ott volt még az a javaslat, hogy a gyártási időpont kerüljön rá, illetve komitológiailag ezen módosítható legyen. A 20-as cikkkel kivettük három évre az összes alkoholt, és nem öt évre, és majd csak ezután vonatkozna ez. Ez vonatkozik a borra is, és a töményzeszekre. Egyes esetekben és a 100 grammonkénti kifejezésnek is kötelezőnek kell lennie. A 41-es cikkel pedig a csomagolatlan termékek esetében az a neve, az összetevők, az allergének, a tárolási körülmény, a származási országnak mindenképpen rajta kell lennie, de az, hogy milyen módon ö, közöljük ezt az információt, az ö, rugalmasabb. Ez lehet lista, szóban, vagy ö, egyéb módon, ami nemzeti ö, megoldásnak kell, hogy megfeleljen. Erről tájékoztatni kell a bizottságot. Sibbi úr kevés módosított terjesztett be, Csibi úr kevés módosított terjesztett be, és azt hiszem, hogy valahány mennyien próbáltunk erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy a fogyasztók jobban tájékozottak legyenek, és egy kicsit oktassuk is őket. Jó, akkor kezdhetnénk a szavazás Harborul, csak nagyon röviden először is szerettem volna. Elnézést kérni Christine Harris E, árnyékjelentéstevőnk nevében Amerikában van ezen a héten. Kitűnően tudtunk együttműködni Bernyóasztonyjal, és valamennyi kompromisszumos indítványt támogatunk. Köszönöm, mondja az elnök. Ez eléggé világos volt, tehát akkor ti egyes cikk, 48D, ki van mellette? Bernyóasszony egy kis pontosítást szeretnék, de szeretnék köszönetet mondani valamennyi asszisztensnek és a titkársági munkatársaknak, akik sokat segítettek a kompromisszumban, nem volt könnyű. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezt nagyon értékelem. Megpróbálok nem túl gyorsan beszélni, illetve szavaztatni, mert úgy tudom, hogy sokan nem tudnak követni. 48D, ki van mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 49, mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 50 mellette. Elektronikusan ellenőrizzük az ötvenest. Mellette. Ellene és tartózkodás értelemszerűen. Mindenki használja a szavazókártyáját? Sikerült? Mindenki? Kérem, használják, mert le fogom zárni a szavazást. Akkor lezárom. 23-18 arányban elfogadtuk. 51 mellette. Megint elektronikusan szavazunk. Lezárom. 16 mellette, 26 ellen elutasítottuk. 52D mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 55-ről nem szavazunk, 56-57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 59 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 60 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 63 mellette, ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk egyértelmű 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 69 mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk. 70-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 71, 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik akkor a 73-as. Vagy nem. A hetvenes elutasítottuk, mondja az elnökasszony. A 72-esről nem szavaztunk? De 72 jön. Mellette ki van? Jelen pillanatban ketten tök mást mondanak, mondja az elnök asszony. 72-es jön, mellette ki van. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 73-as jön, 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik akkor, kettes kompromisszum mellette ki van, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik akkor a tízes cikk 90-es 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtó, 91 mellette ellene. Egy kicsit magasabbra emeljék a kezüket, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik akkor 95-96, mellette ki van ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, jön a hármas kompromisszum, a másik oldalon van, mellette ki van ellene tartózkodás, ezt is egyértelműen elfogadtuk, jön akkor a 107-es. Következő oldalom, 16-os cikknél Mellette ki van? 107-esről szavazunk. Mellette ki van tehát? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 108. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 109 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 17-es cikk. 110-es. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 10-es jön mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 112. Mellette ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 113 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 4-es kompromisszum. Mellette ki van ellene tartózkodás, egyértelműen elfogadtuk. Jön akkor a 120-as a következő oldalon, 21-es cikknél. Mellette ki van ellene tartózkodás elutasítottuk, 121 mellette, ellene tartózkodás ezt is elutasítottuk, 122 jön, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, 123-as, mellette ki van ellene tartózkodás elutasítottuk, 125-ös mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 29-es cikk 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás egyértelműen elfogadtuk, most pedig megyünk a 127-eshez, 127-es, mondja az elnökasszony. Bocsánat, 152 korrigál az elnökasszony, ez a 16-os oldalon a 30. cikk. Karasz úr nagyon keményen dolgozott, úgy fest. Mellette ki van tehát, 152-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 153, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es jön. 19-es mellette ki van ellene tartózkodás elutasítottuk. 155 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156-os okafogyottá vált, jön akkor a 20-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jön akkor a 33-as cikk, 18. oldalom, 163-as módosító indítvány, mellette ki van. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 165, mellette ki van. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es jön, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 164, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 166, mellette, ellen, mellette ki van, kérem egy kicsit magasabbra emeljék a kezüket. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. 166-os. Szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 21-21 arányban igazán volt, egy kicsit nem volt ez egyértelmű. es jön, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 168 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, Első részről szavazunk tehát. 2, 3 és 6-os bekezdés mellette ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk egyértelműen, a második rész pedig 5 bekezdés mellette ki van ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Tulajdonképpen az egész módosítást elfogadtuk, jön akkor a 8-as kompromisszum, 35-ös cikk mellette ki van. Ellene tartózkodás, egyértelműen elfogadtuk. 174-es jön, 21. oldal alján van, 174, 175, 179-es mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es jön mellette, ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk, 180 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 174, 175, 179 mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 181 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 174-175 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizem? Ellenőrizök a biztonság kedvéért, szerintem eléggé világos volt. 175-ösről szavazunk. 174-175. Elutasítottuk eléggé világosan. 182 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 183 mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 184 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 185-186 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 185-186 38-as cikknél, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harminckilences cikk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 185-186 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Következik akkor a 9-es kompromisszum, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es, 43-as szik jön, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 144-47-es cikk, 190-196 mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as szék 197 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 198 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig jönnek a mellékletek 199 mellette, ellene elutasítva 200 az mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 199 per 3-as, 3-as rész, harmadik rész, ez egy kiegészítés, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 202-es mellette ellenel tartózkodás elfogadva, 199 per negyedik rész, megint csak kiegészítés, karaszúrtal mellette ellene tartózkodás világosan elutasítva kettes melléklet blogban, 203-204-205 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 207 mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most jön a hármas melléklet, mellette, e, ellene elutasítva, 207 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 208 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum, részenkedő szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a következő mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a tízes kompromisszumot elfogadtuk, és jön az ötös melléklet. 220 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 221 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os melléklet 222 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 223 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 224 mellette ellene Akkor ellenőrizzük elektronikusan 224-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-26 irányban, arányban elutasítva. Tehát világosan elutasítottuk. 225-ös mellette ellene tartózkodás Elfogad? Nem, nem, elutasítottuk, mondta az elnök asszony. 226 és 227 együtt mellette, el, tartózkodás elfogadva. 9-es melléklet 228 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 20-22 arányban elutasítva. Tizenegyes melléklet, 229 mellette, ellene tartózkodás 229 leellenőrizzük, leellenőrizzük. tehát elfogadtuk 24 mellett, 19 ellene, 230 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 231-232 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es melléklet, 233-231 együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as melléklet 236 és 235 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 235 második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 237 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 238 okafogyottá vált, most pedig jönnek a preambulum bekezdések, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát 20 mellette, 23 ellene elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös hit a mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 39-40-re nem szavazok, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, 44-esről, tehát Lezárom a szavazást. 23 mellette 20 ellene elfogadva, 45-ös mondta mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És a végső szavazás elektronikusan tesszük, megnyitom a szavazást. Nagyon jó. Egy, egy hangon 43-an támogatják. Gratulálunk Vernyó asszonynak elfogadva. Sorry? I'm following the list that's on the agenda. It's not first on the list that I've got, Mark. What's next, though? Következő napi rendi mond a Sáldemóza asszonyféle jelentés. Okay, has everybody got a... Mindenkinek megvan a szavazólistája. Tehát Sallamóza asszony jelentéséről fogunk szavazni. Nem tudom, először a jelentést, ahhoz kíván asszony, Sallamóza asszony, jönni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor megkezdtük ennek a témának a tárgyalását, az online szerencsejátékokat, elkezdtük tárgyalni, akkor azt mondtam, hogy nehéz lesz jó megoldásokat találni, és valóban nehéznek bizonyult ez a kérdés. Nagyon sok különböző álláspontot hallhattunk ezzel kapcsolatban, hogy mi történjen az online szerencsejátékok területén. Egyáltalán örülök, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy erről a fontos témáról vitázzunk, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az online szerencsejáték piaccal egyáltalán foglalkozzunk és hogyha az én irányvalamat követik, akkor ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés lesz. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani. A nehéz munka ellenére nagyon jól együtt tudtunk működni. Köszönöm szépen. Harbor úr, öné a szó. Először is szeretnék köszönetet mondani Krisztál Sárdemozinak, mert nagyon nyílt vitát folytatott, hiszen nagyon nehéz volt megállapodásra jutni. Úgy gondolom, hogy a megállapodás nem annyira a politikai irányok területén született meg, hanem igazából a különböző tagállamok között kellett egyeségre ami mi tulajdonképpen mi frakcióként nem tudtunk egy egységes vonalat képviselni, mi szeretnénk kisebbségi véleményt képviselni. Számos tag képviselő aláírta ezt az ALDE frakcióból is, legalább egy képviselő aláírta a mi álláspontunkat. Mi úgy véljük, hogy ez a jelentés nem eléggé kiegyensúlyozott, hiszen túlmegy azon a feladatkörön, amelyre felkérték a szakbizottságot, tehát hogy a szerencsejátékok tisztességességét vizsgálja meg a jelentés. Úgy gondoljuk, hogy a belső piac eh, elveit nem vették kellőképpen figyelembe a jelentésre, és van sokféle kihívás, amelyel az online területen eh, számolni kell. Én természetesen tiszteletben tartom a munkát, amit elvégezte, de két, a másik kérdésem, van két ö, ö, szavazólista, itt a, a mi frakciónk álláspontja, illetve a Sardimus asszony támogató vélemény is megjelent. Mi külön fogjuk a mi szavazólistánkat benyújtani mi egy alternatív szöveget szeretnénk a plenáris elébe terjeszteni, amely másféle egyensúlyt kíván teremteni. Nagyon sok kompromisszot támogatunk, illetve sajnálom az hogy megfogalmazását nagyon sokszor uh, támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma a bizottság számára. Úgy látom, hogy sokan kívánnak hozzászólni, de nem szeretnénk most vitát folytatni erről. Egyelőre Gépárt asszony kapja meg a szót. Én nem kívánok tartalmi vitát folytatni, erre már tegnap sor került az én frakcióm egy közös álláspontot képvisel, ez egy nagyon jó álláspont. Mi teljes mértékben támogatjuk, amit Saldemóza asszony képvisel, amit elvégzett. Természetesen tiszteletben tartom a többi véleményt, de mégis csak szeretnék egy szemrehányást visszautasítani, ez egyáltalán nem kiegyensúlyozatlan jelentés, én kiegyensúlyozatnak gondolom ezekkel a kompromisszumokkal, amelyekkel meg tudtunk állapodni. Én köszönetet szeretnék mondani Sardamosz asszonynak, hiszen sikerült nagyon különböző képviselőket, különböző frakciók képviselőt, a liberálisokat, a GUE, UN, a néppárt tagjait egy kalap alá uh, hozni, egy, egy irányba terelni. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen, ez mindenképpen dicséretet érdemel. Rebelo Castro úr és Serei muito breve, Sra. Presidente, muito obrigado. Não tomaria a palavra. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Nem akartam volna szólni, ha nem nyitja meg a vitát, csak annyit szeretnék mondani, hogy én azt az irányvonalat fogom követni, azt a szavazás iránymutatást, amelyet árnyék jelentéstevőnk tett, Korholasszony. Szeretnék gratulálni munkájáért, és azt hiszem, hogy ha ezt a szavazólistát követjük, akkor nagyon jó kiegyensúlyozott álláspontunk lesz. A portugál álláspont a szerencsejátékokkal kapcsolatban teljesen egyértelmű. Nem gondoljuk, nem gondoljuk, hogy a belső játék érdekében megcsúfoljunk olyan elveket, amelyek a társadalmunkban mélyen gyökereznek. Mr. úr szó. asszony, a, ö, tulajdonképpen Korola asszonyt képviselem, és ezért egy szavazó listát kép, képviselek tulajdonképpen a frakciónk többségének a véleményét, és Márkom nagyon jól elmagyarázta, hogy miről van szó, de miután Korola asszony nincs itt, mi együtt dolgoztunk Sándomoz asszonyal is természetesen több héten át, tehát köszönöm.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 tehát akik szavaznak, azok a szavazás előtt ö, be kell jelenteni, akik hogyha azok, akik szavazati joggal élnek, egyetértőek azzal, hogy máskor szavaznak, akkor természetesen szavazhatnak. Ezzel is nem látom a gyanús között. Csak szeretném elmondani, hogy több portugális van a teremben én képviselem a legtöbb portugált, kedvenc, kedves barátunk, a, mi már kezdettől fogva e, együtt működtünk s ügyekben. Harbor úr, ön azt javasolta, hogy mindent elektronikusan szavazzunk meg. A néppárt arról beszélt, hogy két különböző képen kellene szavazni, ezt elég nehéz megoldani. Másképpen. Akkor a bevezető hivatkozás már elfogadtuk, most preambulum a romantis mellette ez a négyes módosító. Az egyes módosító csak akkor fogadjuk el, hogyha a hármas is elfogadjuk. Ez nem volt világos. Most legelőször a négyes módosítóra szavazunk mellette, ellene. Na, ellenőrizzük. The vote is closed. 28... mellett a 13 ellene elfogadva. De kérem, emeljék föl a kezüket, hiszen innen fáncsol nem látjuk. Tudom, hogy fáradtak, de hogyha megemelik a kezüket, akkor gyorsabban állunk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, ugye? Igen, világos elutasít. B, ez az egyes kompromisszum, ellete ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy az kettes, hármas is elfogadtuk ezzel az egyes kompromisszumnak köszönhetően. Most pedig a 12-esre térünk rá. Nem, rosszul mondtam, elutasítottuk az előzőket, mondja az elnökasszony. Most a 12-es módosító mellette. Ez nem világos. Ellenőrizzük. 12-es. Lezárjuk a szavazást. 26-15 arányban elfogadva, teljesen egyértelműen. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene ellenőrizzük ezt is. 32 mellett 11 ellene elég világos volt, világosan elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, úgy vélem. Elfogadva. 18-19-20 Nem, ezek okafogyottá váltak, 21-esre térünk rá. Ferber úré, illetve mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-29-30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harbor úr módosítója 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. Néhányan nem emelik fel a kezüket, és ez megnehezíti a munkámat. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük. 26 mellett a 15 ellene elutasít, nem elutasítom elfogadva, de innen fentről nem így nézett ki a helyzet, tehát kérem, hogy emeljék fel a karokat 32-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítva úgy gondolom, mondja az asszony. Elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-ra nem szavazunk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette részenként szavazunk. Ott. Tehát ez, ezek a kiemelt rész először az első rész mellett ellene elfog... Nem, most jön a második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, de ellenőrizzük a második részt. 25-18 arányban valóban elfogadtok. Akkor következik a 47-es egyes bekezdés mellette. Ezt is részenként szavazunk. Első rész, a Stress az Approaching, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, emphasizes metal, mellette ellene tartózkodás elfogadva, és négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös módosító, megint csak részenkénti, első rész, Voices a Culture League mellette ellene tartózkodás elutasítva, Második rész, cause on, a consumer szék mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát mindkét részt elutasítottuk, 59-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 14 mellett 27 ellene elég jelentős mértékben elutasítva. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-esről nem szavazunk. Ezekről együtt szavaztunk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, világosan. 68. Mandasz úr mellette. A lista szerint ötös kompromisszumra volt szó. Most 68-asra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 71-es 70 mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva. De ellenőrizzük. elutasítva 18-24 arányban. Paragraph 5, Mr. Heaton Harris's amendments. Ötös bekezdés, 73D mellette ellene tartózkodás elutasítva 74-es, 78-as mellette ellene tartózkodás, ez is elutasítva. Titli 76-os mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 75-ös, ez egy kiegészítés mellette, ellene tartózkodás elfogadva, akkor 79-es következik, hát mellette a 77-es az ki, az tehát 79-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 27-en ellene, elég világos. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kompromisszum 6-os mellette, ellene tartózkodás, ez is világosan elfogadtuk. 7-es kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, illetve van még itt egy pont. A szóbeli módosító az kiegészítés, azt hiszem, hogy ebből van példányuk. Mellette, tehát a szóbeli módosító mellette, Manders asszonynak a szóbeli kiegészítése ellene tartózkodás elfogadtuk. Tubon úrnak a szóbeli kiegészítése, ez a téken szót veszi ki, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem, ellenőrizzük, ellenő elfogadtuk, elfogadtuk, persze elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum most következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor 96-os következik, Saldemóze mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98-as mellette elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor jön a 106-os, Heaton Harris mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk. 110-es mellette elfogad, elutasítva 107-es titli mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 108-as, 109, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 113 Manders mellette ellen tartózkodás elfogadva, 114-es mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk akkor 119 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 122-es elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás Igen, 12-es kompromisszum, ezt elfogadtuk. Igen, most gyorsítottam, azt hittem, hogy ez így jó lesz. 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 132-es többek javaslata mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös bekezdés mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk, 137-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 133 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene ellenőrizzük, akkor a 139-140-es. 15 in 25 en mellette, 25-en ellen elutasítottuk, 141-es mellette ellen elutasítottuk, 142-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 143-as mellette ellene Mi történik? Ellenőrizném mert hát nem látom. Tudom, hogy fáradtak, de akkor se látom. Huszonhatan mellette, 15-en ellene. 144-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor 147-es eh, több szerzője van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 148 e, e, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 149-es Manders mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor végszavazás következik, ezt most már elektronikusan. Rendben. 32-en mellette, 10 ellene, tartózkodás nem volt, gratulálok. Yes, did you want to say something now, Malcolm? Most szeretne valamit mondani? Csak azt ismételném, amit már elmondtam. A, azt hiszem, hogy elég sokan vannak, el fogom küldeni a példányt, ami, ez egy eléggé kiegyensúlyozott jelentés, és szerintem nagyon fontos a ö, bizottság számára, és fontos a politika kidolgozása szempontjából az európai közösségi szinten is, meg a nemzeti kormányzatoknak is. Um, uh, Csak gratulálni szeretnék a Krisztelnek a kitűnő együttműködéshez, de szerintem meg kellene meg kell majd azért azt vitattunk, hogy szükség van-e kisebbségi állásfoglalásra. Én egyenlőre a plenárisra tartogatom a szavazatomat, de mindenképpen el akarom olvasni az anyagot, és a kisebbségi állásfoglalásnak tükröznie kell a mai szavazást is elnök. Úgy gondolom, hogy erre a válasz az az, hogy egy technikai mód változtatásokkal ellátott változatot ki fogunk küldeni, és ennek van értelme. Manders Gratulálni szeretnék Krisztelnek, de ennek a szakbizottságnak is, mert amikor egy vitatott témát tűznek napirendre, akkor különböző vélemények ütköznek, és éppen ezért vagyunk itt. Tehát nagyon örülök az eredménynek, és még inkább örülök annak, hogy egy ilyen ellentmondásos téma is napirendre került. Gepárt asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Krisztának a valóban kiváló munkáját és az eredmény, a végeredmény egy ilyen vitatott téma esetében nagyon is jól mutatja, hogy milyen kiegyensúlyozott ez a dosszé, és ezt szerettem volna még egyszer kihangsúlyozni, azzal ellentétben, amit Malcolm mondott, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, nagyon jól elkészített jelentés. Köszönöm szépen. Mr. Castro, we're going to have a big debate now Nagyon nagy vitánk lesz most mindjárt a Én is eh, szerettem volna elmondani, hogy itt valójában egy kiegyensúlyozott jelentésről van szó, és remélem, hogy a kisebbség álláspontja közeledni fog a többségi állásponthoz az unión belül, és a, az európai politikai családok szintjén is ugyanez van. Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt mindenképpen ez a véleménycsere, mondja az elnökasszony. Rendben, akkor következik a következő témánk. Manders úr, azt hiszem, hogy ez az önjelentése. Anything before we vote? Fogyasztók védelme a videójátékok területén. Kíván ezzel kapcsolatban valamit mondani? Csak röviden szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatást adott ehhez a jelentéshez, és sikerült kompromisszumra jutni valamennyi területen és nem akarunk külön ö, ö, jogszabályt alkotni, csak megfelelő információt adni a kiskorúak védelme érdekében. Ez a célunk, és remélem, hogy ezzel a jelentéssel ezt el fogjuk érni. Kérhetem-e, hogy akik kimennek a teremből, azok ne bent beszélgessenek, hanem majd mikor kiértek? a ö, Kulturális Bizottság részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe Bizottságról mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A következő kettőt nem szavazunk, ö, Mazuka asszonyi mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosító elutasítva, Angela mellette ellene tartózkodás elfogadva, kulturális négyes mellette ellene elutasítva, kompromisszumos egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes macuka mellette ellene tartózkodás elutasítva, a hatos Manders szóbeli mellette ellene tartózkodás elut elfogadtuk, kulturális hetes mellette, igen, most nagyon gyorsan megyek Hetes kulturális mellette ellene tartózkodás előtt elfogadtuk. Hatos mellette ellene tart elfogadtuk. Nyolcas az első rész beszúrás, elfogadtuk, 11-es mellette tartózkodás elfogadva, Libe nem szavazunk róla, kulturális öt nem szavazunk, 8-as második rész mellette elfogadtuk, Libe 5-ös 1-es bekezdés. Ja nem, elnézést, javítja az elnök azt, hogy Angelákis úr, 8-as, tartózkodás elfogadtuk, Libe 5-ös, 1-es rész mellett tartózkodás elutasítva, Libe 3-as, nem szavazunk, 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 13-as, nem szavazunk, kulturális 12-ről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, akkor következik Libe 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 8-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, kulturális 14-es, mellette ellene elfogadva, 10-es macuka e, elfogadtók, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kulturális 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, libe 6-os mellette ellene elfogadva, Libe 15-ös elfogadva, Libe 14-es mellette ellene elutasítva, Libe 13-as az Angelakas, mellette elfogadtuk, 14-es, mellette ellene elfogadva, kulturális 15-ös mellette elfogadva, Libe 10-es, mellette ellene el, elutasítva, Libe 11-es, mellette ellene elfogadva, preambulum kulturális A, mellette ellene elfogadva, kulturális egyes e, elfogadva, illetve nem javítja az elnök mégsem, mellette az kulturális egyes preambulum nem fogadjuk el az első részt. Akkor ez okafogyott, akkor nem is kell szavazni. Végszavazás elektronikusan. Akkor legalább azt is látom, hogy még mennyi munka van. 36-an vannak a teremben. 35-en mellette, ellenszavazat nincs, és tartózkodás sincs. Gratulálok! Yes. Yes. Csak hogy aztán a szavazáson legyen zavar, a filmesel során hiba történt nálunk. A tízes oldalon kérném a kollégákat, hogy minket figyeljenek, Néris, Katrin Néris és engem, hogy, hogy hogyan is szavazzanak. Köszönöm szépen. Okay, uh, Mrs. Neris, did you want... Neris asszony akart mondani valamit erről? Igen, köszönöm szépen, Először is köszönetet szerettem volna mondani mindazoknak, akik együttműködtek és segítettek ebben a témában. Rulle asszony, Furtó asszony, és az egész titkárság, az asszisztensek, mert kétségtelen, hogy ez a jelentés, ez a, az irányelv, ami ugye rendeletté válik, eléggé technikai jellegű, nem volt egyszerű, de megvolt az akarat, és a különböző véleményeket sikerült összefogni úgy, hogy elfogadható kompromisszumok szülessenek, és kiegyensúlyozottá váljon a szöveg. Tehát még egyszer mindenkinek köszönöm, mert tudtuk kezdettől fogva, hogy nem lesz egyszerű munka, de volt egy kis kihívás, és ez sikerült ennek megfelelni. Köszönöm. Igen, kollégák hogyha le akarjuk rövidíteni, mert egy kicsit még eh, késésbe vagyunk eleve. Csak egy mondat, én is csak köszönetet mondanék Nérész asszonynak és a kollégáinak nagyon jó alapba rendelkezünk. Köszönöm, Plesztinszka asszony. Köszönöm szépen, csak Nincs tolmácsolás, elnézést kérünk. Bola pozícia rozdielná a bola veľmi odlišná Čiže kompromisné návrhy nám umožnili spojiť sa e, Elnézést kérünk, nem kapunk szlovákból tolmácsolást. To predstavovala, ale nakoniec tie kompromisné... E, természetesen semmi sem olyan ideális, ahogy én ezt elképzeltem magamnak, de a kompromisszumos javaslatok mégiscsak a közös véleményét képviselik a szakbizottságnak, és köszönöm szépen az együttműködést. Okay, let's, let's continue. Article 1. Egyes cikk. akkor együtt, együtt szavazunk. Együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Aztán pedig hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, azt hiszem. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88-89-et visszavonták, itre 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, azt hiszem. Szerintem már mindannyian jól elfáradtunk. Kérem még egyszer, hogy magasra emeljék a kezüket. Ellenőrizzük a második részt. 12 mellette 26 ellene szerintem elég világosan elutasítottuk. Ez volt az itre hetes. Itre hetes jön most. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 92 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik akkor a 95 96 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ittre mellette ellene elfogadtuk, 13 kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik akkor a 112. 112 már megállapodtunk a 87-esről. A 87-es gyakorlatilag megegyezik, de most szavazzunk akkor, mondja az elnök. Később ellenőrizzük 112 mellette. Ellene tartozkodás elfogadtuk. 113 jön, 113 mellette. Ellene tartozkodás elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itere 10-es Itre 9, bocsánat, mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 105 mellette ellene Százötöst ellenőrizzük. Elutasítottuk. 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 107 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, itre 11 mellette, ellene, ezt elfogadtuk, ellenőrizzük. Elutasítottuk. Száznyolc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik akkor a négyes kompromisszum 11-es oldalom. Mellette ki van? ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik akkor a 12-es kompromisszum, 6-os cikk, 14. oldal. Mellette ki van ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik akkor a 25-ös, a 7-es cikkről. Mellette ki van ellene Ellenőrizzük ezt, és inkább ellenőrizzük. egy mellette 17 ellen elfogadtuk. 168, 169, 170 mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 26-os. Mellette ellene, ezt ellenőrizzük, 26-os. Huszonegy mellette 17 ellen elfogadtuk. Következik az étre 17. Mellette. Itre 17 jön. Ellene. Elutasítottuk, sajnálom, Csecseszter úr. 174-es jön. Mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 175 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 176 mellette ellene, ezt is ellenőrizzük. 176-os. Lezárom. 18-20 arányban elutasítottuk. Itre 18 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 180-as jön mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Vagy elfogadtuk? Hát inkább ellenőrizzük. 180-as. 26-13 arányban elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 181-es sokkal fogyottá vált, következik az ITRE 19, illetve a többi mellette ellene. Ellenőrizzük. Elutasítottuk két szavazattal. 184 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 185 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 190 190-es mellette ellene. Ellenőrizzük? Szerintem egyszerűbb, hogyha már rögtön ellenőrizzük. 19 mellette EU szellene, elutasítottuk. 191 jön, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 19 mellette 20 ellen elutasítottuk. 192 elektronikusan szavazzunk erről. 192 megnyitom. Tizennyolc mellette 20 ellene, 193, elektronikusan szavazunk. 19 mellett EU ellen elutasítottuk 193, illetve 194 ellenőrizzük rögtön elektronikusan. Elutasítottuk. 196-os, illetve erről nem szavazunk, 30-as jön. 30-as tehát mellette, tartózkodásra elfogadtuk, 197 mellette. Ellenőrizzük. Elfogadtuk. 198 mellette. Ellenőrizzük elektronikusan. Elutasítottuk. 199-es jön mellette. Ellenőrizzük ezt is. 199-es, megnyitom a szavazást. 21 mellette 17 ellen elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 207-es Schwaburtól mellette. Ellenőrizzük ezt is Schwabur 207-esét. Lezárom elutasítva. Elutasítottuk. 209-es, rögtön mindenki támogatja, akkor elfogadtuk. 17-es cikk, 210-es mellette, ellene elfogadtuk 211 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 212 mellette, illetve 214 mellette ellene ellenőrizzük ezt, és 214-es. Én most nem fogok szavazni. Huszonkettő mellette 16 ellen elfogadtuk. 215-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, itre 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 218 mellette Kettő mellette ellenőrizzük ezt is. Lezárjuk. 19 mellette 20 ellen elutasítottuk. 217 mellette ellenőrizzük ezt, és ellenőrizzük. 217, you're voting on. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 20 ellen elutasva, 219 mellette. Akkor ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazás 2.19-esről, a szomorúsítója lezárom. 5 mellett a 31 elutasítva. Nagyon-nagyon egyértelműen elutasítva. 2.20-as mellette. Ellene. Csak 5 ember emeli fel a kezét. Tehát még egyszer szavazunk. 2.20-as mellette, ez már jobb ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as szék 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 224-es következik. Sváboré mellette ellenőrizzük, ez talán szoros lesz, 224. Lezárom a szavazást. 20-20 arányban elutasítva. Aztán az ITRE 22-es második rész mellette, ezt is ellenőrizzük. ITRE 22, 2-es rész. Tizenkilenc mellette 20 ellen elutasítva. 2.25-öt visszavadok, ITRE 22 harmadik rész, ezt ellenőrizzük. Elutasítva, mindenki elutasítja? Akkor elutasítva. 226-os Néris asszonyé mellette ellene tartózkodás elfogadva, úgy gondolom. Igen, elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 234-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es 236-osról nem szavazunk, 23-as szik 236-os módosító mellette. Ezt ellenőrizzük. Tizenkilenc mellette 20-as ellene elutasítva. Ellene szavazott? kérdezi az elnök asszony. Mindenképpen elutasítva ez a demokrácia, amit én itt működtetek körünkben. 24 237-es módosító. Ezt is rögtön elektronikusan szavazok, mert igen, mivel szoros, 237-es, megnyitom a szavazást. Működik? Akkor 14 mellette 26 ellen világosan eldösít a 238-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő visszavontuk 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 246-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 24-es mellette ellene ellenőrizzük? Az ellenőrizzük. Nem világos. Gyorsabban ellenőrizzük. 20 mellette, 19 ellene elfogadtuk egy szavazattal. 37-es, ez a kiegészítő mellette, 37-esre szavazunk, a kiegészítésképpen, tehát mellette, ellene, ellenőrizzük. 20 mellette 19 ellen elfogadva, 250-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene ellenőrizzük. Húsz mellette 18 ellene elfogadva. Ittre 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 251-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 252 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ittre 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 255-ös mellette ellene elfogadva, 39-es mellette ellene ezt ellenőrizzük. Nem elutasítva, tehát nem kell szavazni erről. Most 256-osról mellette ellenőrizzük. Húsz mellett a 12 ellen elfogadva egy szavazattal. 257-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ez, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most jön a 269-es mellette, ellenőrizzük. 21 mellette 18 ellene elfogadva, 42-t visszavonták, 271-es részenként. Az első részt visszavonták, a második részről szavazunk mellette. Ellenőrizzük. elég világos, 26 mellett a 13 ellene. 272-es fotóasszonyé mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as szék 273-as mellette ellenőrizzük. 273-as Hanslik asszony módosítója. 20 mellette 20 ellene elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 274-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 275 76-os mellette ellene, ezt ellenőrözök, Schwab úr módosítója 276-os. Tizenhárom mellette, 26 ellene tesítve, Itra 31 mellette ellentartózkodás elutasítva 277-es mellette ellene ezt ellenőrizzük 277-es. Tizenhét mellette 20 ellene elutasítva, fordul az, hogy 278-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as cikk 279-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 280 mellette elfogadva, 281-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, es melléklet 282 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 283-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Itre 32 okafogyott, 284-es mellette ellene ezt ellenőrizzük. 284-es krémelszúr módosítója. 20 mellette, 20 ellene elutasítva. Itre 33-as mellette ele elfogadva, 11-es kompromisszum elfogadva a 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 290 mellette ellene, ezt ellenőrizzük. 20 mellette 20 ellen elutasítva, 291, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 291-ről. 20 mellette 19 ellene elfogadva egy szavazattal. Itre 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Úgy gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. 22 mellett a 18 elfogadva. 46-os, ezt ellenőrizzük rögtön. Megnyitom a szavazást. 25 mellett a 14 ellen elfogadva. A 292-es módosító mellett ellen tartozás elfogadva, 293 mellette ellenetartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellenetartózkodás elfogadva elfogadva, a 38 mellette ellenetartózkodás tartózkodás elutasítva, a 39 mellette ellenetartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva, 294-es nem. Elnézést. Itt egy blokkról mellette ellenőrizzük. Huszonhárom mellette 18 ellene. Akkor most jön az ITRE egyes mellette. Ellene elfogadva egyes módosító. Mellette ellene eh, tartozkodás elfogadva, de ellenőrizzük, mert nem emelik meg a kezüket. 19 mellett 21 ellen elutasítva. 49D mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50S ellenőrizhetjük, hogy akarja. 49D-t ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tizenhét mellette 21 ellene elutasítva. Ezen 24-en ellenezték, elutasítva. Ez ott a Pestinska. Most van az 50-es Néris módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kettes visszamondták 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette el, ezt ellenőrzük, 53-as Schwabur módosítója 21 mellette 20 ellene, tehát a néppárt eh, valóban különbséget tudott elérni. Elfogadva. 55-ös mellette ellenetartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellenetartózkodás elfogadva, 57-est visszavonták, 58-as ezt világosan elfogadtuk. Most a három blokk módosító a 15-ös kapcsolatban, az első emelet ellen elfogadva, 60-as visszavonták, 61-es, elfogadtuk ezt a blokkot, 60-es visszavonva, 61-es mellette ellene tartozkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 63-as. Huszonegy mellette 20 ellene elfogadva egy szavazattal. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette el, ezt ellenőrizzük. Azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. 64-es Hanslik asszony módosítója. Huszonkettő mellett a 20 ellene elfogadva. 22-es preambulum 8T67D mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 10-es visszamondtak, 69-es mellett ellen elfogadva, 11-es mellett ellen a tartózkodás elfogadva, 70-es ez a kiegészítés mellette ellen a tartózkodás elutasítva, 12-es módosító mellette ellene, ezt ellenőrizzük. Huszonegy mellette húsz ellene elfogadva egy szavazattal. 71-es Nélis asszonyi mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13-as visszavadak, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75, 76, itre 3-as mellette ellene elfogadva, és végső szavazás elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor... 27 mellette, nem tudom újra melyiknél a szavazás, 27-en mellette szavaztak, nincs, de nincs ellenszavazat, de 13 tartozkodás. Akkor ön is tartozkodott, 14 tartozkodás összesen. Nem, akkor 28-an mellette, ez beszámítva, elfogadva.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 tehát az összes hat bekezdésről mellette egyhangú, és akkor végül szavazás az is egyhangúan mellette. Tisztelt elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, mert nagyon nehéz önt követni, amikor szavaztat, mert nagyon-nagyon gyors, és a tolmácsok kitűnő munkát végeztek. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy az a tolmácsok mindig jó munkát végeznek.